és kiadásra kerül. Az alkotmányügyi kérdésekre vonatkozóan a következő magyarázatra vonatkozóan név szerinti szavazás van. 166-167-es cikk első bekezdése, 195-ös cikkre vonatkozóan név szerinti szavazást kértek, a 6B bekezdés kettős pontjára ugyanígy. A 7-es cikk 3-as és 8-as, 368-as jelentése, amely a mentességi eljárásra vonatkozik, nem érkezett per kifogás. Mivel egyetlen egy frakció sem nyomzott, és 40 tag sem erre vonatkozóan kifogást, illetve kérményt, ezért az ülésen közvetlenül elfogadottnak tekintjük. Ivari Padály kollega április 7-én Észtországban mezőgazdasági miniszterré nevezték ki az európai ügyek